kerül majd sor. A napirend értelmében az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a bizottság alelnökének nyilatkozata következik az iraki helyzetről. Már is megadom a szót Eston nőnek. Madam President, thank you. Honorable Elnök asszony, köszönöm szépen. Hogyha megnézzük Irakot, akkor azt látjuk, hogy volt előrelépés, bár még nagyon sok kihívással kell szembenézni. Tulajdonképpen most Irak jövőjére szeretnék koncentrálni, hiszen hatalmas potenciál rejlik ebben az országban, és nagyon sok mindent elértek az elmúlt néhány hónapban. Az erőszak alacsony szintre süllyedt, a legalacsonyabb szintre 2003 óta. A 2009-es évben fele annyi civil vesztette életét, mint 2008-ban. Ami a regionális erőszakot illeti 2006-ban és 2007-ben, ez nagyon fontos probléma volt, de ez is csökkent. Irakban új alkotmány lépett életbe, és több választást is megrendeztek, bár kockázatokkal, de nagyon magas részvétellel az irakiak nagyon komoly elkötelezettsége révén elindult a demokrácia. Az elmúlt évben a választások nagyon jól zajlottak mindenhol Irakban. A következő választásokra 2010. március 7-én kerül majd sor, és ez is óriási lépés lesz, hogy meg tudjuk erősíteni az iraki demokráciát. Ez a mi részünkről azt jelenti, hogy továbbra is támogatni kell Irakot, és ahogy javul a helyzet, nekünk is folyamatosan új dolgokra kell koncentrálni. Több mint egy milliárd eurót adtunk 2003 óta Iraknak segítségnyújtásként, ez különböző alapvető szolgáltatások elérésére, humanitárius segítségre, kapacitás fejlesztésre fordítódott, természetesen az iraki prioritásokat figyelembe véve. Az EU Just Lex, az Irakra irányuló jogállamisági misszió szintén iraki kérdésre született meg, és most már a képzések az EU-ban, de Irakon belül is megvalósulnak ezen belül. Ezen kívül szeretnénk segítséget nyújtani a következő választásoknál is, és természetesen más területeken is, egészen addig, amíg teljes felelősséggel nem tudják látni feladatukat az iraki hatóságok. Nagyon sok előrelépés történt, és arra is koncentrálunk, hogy hogyan lehet hosszú távú és fenntartható fejlődést megvalósítani. Fejlesztjük kapcsolatainkat Irakkal, aláírtunk egy Memorandum of Understanding, Understanding-et, energia témakörben. Az első szerződéses kapcsolatok is megszülettek az EU és Irak között. Fontos a politikai párbeszéd, az együttműködés, a gazdasági partnerkapcsolatok, illetve a fejlesztési támogatások, és nyilván ki kell térnünk az emberi jogokra is. A parlament szeretne szorosabb együttműködést megvalósítani az Európai Parlament, illetve az iraki parlament között. Irakban egyértelműen rengeteg kihívásnak kell még megfelelni, a nem sokára megrendezendő választásoknak mindenképpen megfelelően kell lezajlani. Ezeket a választásokat mi is követni fogjuk el fogunk küldeni egy választás megfigyelő missziót, amely nagyon komoly és egyértelmű ajánlásokat fog majd megfogalmazni. Én hiszek abban, hogy az új iraki hatóságok megtesznek majd mindent annak érdekében, hogy rendeződjön a helyzet Irakban. Mi pedig ott állunk továbbra is Irak mellett, továbbra is támogatjuk Irakot az ensz és az egész nemzetközi közösséggel egyetemben. És most várom kérdéseiket. Meg is kezdjük a vitát, először a frakciós hozzászólók következnek. Elsőképpen az EPP nevében Eszter Delangénak adok szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a főképviselőnek optimizmusáért és szavaiért. Valóban vannak pozitív jelek. Említette többek között, hogy a választások, a közelgő választások, a, a halottak száma csökkent, de a, választások, a választásoktól még nem lett jogállam, és nem lesz demokrácia, ahogy Schiller is mondta angolul, a többség ereje még nem bizonyíték az igazságra. A kisebbségeket védeni kell. Ha lehet, ez igazából aggodalomra ad okot. A kisebbségekről nem hallottunk öntől semmit. Miért aggodom? A Human Rights Watch továbbra is azt jelzi, hogy a nem muzulmánokat üldözik. 2004 ott óta már 65 templomot támadtak meg. A keresztényeket elűzik. Tegnap előtt egy 52 éves apát két lányával megöltek az utcán a keresztény voltok miatt. A keresztény kisebbséget továbbra is üldözik. A 55 ezeren voltak az eredeti 850 ezerből, az amerikai intervenció után már csak 35 ezeren maradtak. Az Európai Unió nem maradhat egyszerűen tétlen. Az emberi jogokról beszélünk, de a kisebbségek jog, kisebbségi jogok keretében feltétlenül lépnünk kell, hiszen ez az e- Európai Unió alapja. A 27 tagállamban ez nagyon fontos kérdés, és az ön feladata, főképviselő asszony nemzetközileg is ezt érvényesíteni. Ön is mondta, hogy a nemzet, az Európai Bizottság a demokrácia felépítésében, az infrastruktúra és az emberek védelmében áll fel, az ENSZ segítségével is. Azt szeretném hallani öttől, hogy hogyan biztosítja azt, hogy az iraki politika és az iraki költségvetés a sérülékeny kisebbségekre nagyobb figyelmet fordítson. Ez az első prioritásunk. Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Kosta asszony kap szót. Köszönöm szépen. Ashton asszony, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentben kihasználjuk a vitát a hamarosan sorra kerülő iraki választások fényében. A politikai folyamat Irakban azt mutatja, hogy bár érdekesen alakulnak a dolgok, de még mindig nagyon sebezhető. Sebezhető az ország. Ezért politikai egyensúlyra van szükség. Ez nagyon fontos cél augusztusban, hogyha az amerikai csapatok visszavonulnak, ennek úgy kell történnie, hogy ennek ne legyen kihatása az ország biztonsági helyzetére. A síták, a kurdok, a szuniták egyensúlyát a politikai megoldásoknak el kell érniük aggodalmaink vannak az új eh, választási bizottság új döntése eh, miatt, mely szerint bizonyos jelöltek nem indulhatnak a választásokon, és ezzel a demokratikus folyamat gyengül. Az Európai Uniónak erre reagálnia kell, és legalábbis követnünk kell, figyelemmel kell kísérnünk a választási folyamatot. Eh, itt az EULEX közösségi program és az Eurojust közösségi program a demokratikus struktúrák javítását célozzák. Mi az SSD frakcióból fontosnak tartjuk azt, hogy a tanács határozza el magát, hogy 2010-ben folytatja ezt a fellépést. Nagyon fontos az együttműködés, nagyon fontos az ország stabilizálása. Éppen a választások után fontos, hogy a parlamentek között szorosabb kapcsolat alakuljon ki. Sok tagország együttműködik eh, Irakkal, például Olaszország is kulturális programok megvalósítása keretében. Ez nagyon fontos, mind az ország, mind a teljes régió szempontjából, eh, amelyben az országnak stratégiai jelentősége van. Fontos a Törökországhoz fűződő kapcsolatok javítása. Itt a kurdok helyzete ugye nagyon fontos és kérdéses. Továbbra is biztonsági, emberi jogi, problémák vannak, gazdasági problémák, a menekültek helyzete rendkívül nehéz, aztán az etnikai csoportok, a nők, gyermekek helyzete is rendkívül bonyolult. Ezért sokkal határozottabb fellépésre van szükség, és támogatást kell nyújtanunk a helyi nem kormányzati szervezeteknek. Azt gondolom emellett, hogy itt fontos stratégiai szerepet játszanak a nők is a helyzet javításában. Elnök, Van Balen következik két percre a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Tény, hogy Irak nem biztonságos. Ez tény. Ha Iránt nézzük, akkor Irán sokkal nagyobb befolyást próbál a szükségesnél érvényesíteni Irakban, a Sria kisebbségben. A főképviselőasszony Irán helyzetéről beszélt, hogy fenyegeti Irakot. Hogyan mi, látja, milyen szerepet lát az Európai Uniónak ebben? Ha északról szólunk, akkor látjuk, hogy Törökország és Irak között Kurdisztán miatt óriási probléma van. Természetesen van, lehet eh, legitimitása annak, hogy Irak északi részén gerillák harcolnak és fenyegetik Törökországot, de az autonóm régió Irak északi részén Kurdisztán saját fejlődésen kell, hogy átmenjen. Ha az energiáról beszélünk, az nyilván fontos elem, de Irak nem unitárius állam a memorandumot a kurd autonóm kormányjal is meg kell tárgyalni. A az olajmezők tulajdonáról is tárgyalni kell. Vajon ezt figyelembe veszik-e? Szeretném ezen kívül azt kérni, hogy figyeljen arra a tényre, hogy Irak biztonsági erői még nem megfelelően képzettek és nem működnek megfelelően. A jogállamot támogassuk, de ha kérik, és ha szükséges, akkor segítsünk őket a biztonsági erők fejlesztésében is. Ehhez integrált felfogásra van szükség. Energia, gazdaság, stabilitás együttesére. Integrált megközelítésre, ami az Irak szomszédállamait illeti. Kérem, az integrált megközelítést ne felejts el, köszönöm az ALDE csoport nevében. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Evans asszony két és fél percre a zöld frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a főképviselő asszonynak, Eston Bárónőnek az elmondottakért. Fontos, hogy a ma esti vita épp a brit nyílt meghallgatás hátterében zajlik, ami az iraki háborúról szól. Mint sokan hittük, a háború oka rendszerváltás volt, és nem az energiaforrások, és nem a tömegpusztító fegyverek. Az olyan szavak, mint háborús, bűnös és emberiség ellenes, ilyen szavakat használnak. Ennek természetesen súlyos kihatása van minden további lépésre is. Eston Báron ő azt mondta, hogy van előrelépés, de valóban súlyos problémák vannak. Nincsen semmiféle olyan jogszabály, amely védené az iraki kisebbségeket. A menekültek problémája hatalmas. Női politikusok, Elnézést eh, szól közbe az elnök asszony. Arra kérem önt, hogy kicsit lassabban szóljon, mert a, a tolmácsok nem tudnak lépést tartani. Kérem, lassabban, egyébként követhetetlen. Sajnálom, jegyzi meg a, fe, a képviselőasszony. Tehát emberi jogi aktivisták, eh, női politikusok, újságírók eltűntek vagy megölték őket, öngyilkos eh, támadások továbbra is vannak az Iraki Választási Bizottság múlt héten, ahogy kollégám is említette, szúni, alapvetően szúni politikusokat, 500 politikust töröltek a listáról, pedig már volt képviselőjük az iraki parlamentben. Ez óriási feszültségeket okoz majd, és instabilitást. Múlt novemberben az EU elnökség arra sürgette az iraki kormányt, hogy a halálbüntetést függesse fel, illetve szüntesse meg, de 900 ember még mindig halálbüntetés ítéletével van börtönben. Vannak, akik csak néhány percre vannak a halálbüntetés től az emberi jogok tiszteletben tartására kértük fel az irai kormányt. Az iraki kormány való kapcsolatokban három prioritás van. Az oktatás és egészségügy, a jogállamiság erősítése és az emberi jogi biztos szerepének er- megteremtése. Az együttműködési megállapodás a jövő alapja, de azonnal lépés, lépni kell például a halálbüntetés eltörlésében, a sérülékeny és külön célzott csoportok megvédésében és az emberi jogok érvényesítésében. Köszönöm szépen. A konzervatívok az ECR frakció nevében Stevenson kollega egy percben. Köszönöm szépen, Ashton Baron. A választások nem lesznek igazságosak és szabadok. Tíz nappal ezelőtt ugyanis úgy dönt úgy döntöttek, hogy Szeli Almutland a parlamenti nemzeti eh, dialógus frontot és a parlament tagját nem engedik eh, jelöltetni magát. Eh, nem engedték azt, hogy ő jelöltesse magát a következő választásokon, és azt hiszem, hogy nem véletlen az, hogy további 500 szekuláris iraki politikusnak a jelöltségének a megtiltásáról döntöttek, Szali al-Mutlak kritizálta e, e, ezt a, a e, helyzetet, és meg vagyok nagyon örülök annak, hogy Joe Biden már ellenkezését fejezte ki ezzel a tiltással kapcsolatban, döntéssel kapcsolatban, és remélem, hogy Ashton asszony is ugyanígy fog tenni. Nem ismerhetjük el ennek a választásnak a legitimitását. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most a GUE nevében Mayer úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Eston asszonynak a bevezetőjét. Nos, engedje meg, hogy ne osszam az optimizmusát. Persze jó dolog optimis, optimistának lenni az életben, azonban Irakkal kapcsolatban nem lehetünk optimisták. Tudom, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy nem küld megfigyelőket a választásokra. Ez önmagáért beszél ez a döntés. Természetesen nem akar a múltról beszélni, de ezt nem kerülhetjük el. Egy olyan ország esetében, amelyet szinte porig zúztak, rengeteg halálos áldozatot követelt a háború. És Saddam Hussein és az Al-Qaeda közötti összefüggés, ez, ez a valóság, ez a realitás. Arról is kell beszélnünk, hogy az amerikai iparnak volt érdeke abban, hogy Irakban beavatkozzanak de most a csapatok visszavonására, visszavonásáról szóló döntésre került sor egy bizonyos pártoknak, illetve jelölteknek a választáson való részvételtől való eltiltása hatalmas konfliktushoz vezet. Nagyon sötét ez a forgatókönyv. Azt kérem öntől, hogy nagyon gyorsan tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a megszálló csapatok minél hamarabb kivonuljanak az országból, mert ez a realitás képét torzítja. Nagyon fontosnak tartom az átmenet megvalósítását amely lehetővé teszi, hogy a nemzetközi jog érvényesüljön ebben az országban. Elnök, köszönöm szépen. Most Beller úr következik az EFT frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony. Az elmúlt évtizedekben több száz keresztény templomot kellett Irakban bezárni bombázásokkal súlyosbították ezt a helyzetet. A templomok nagyon gyakran üresek, azért, mert a keresztények el kellett, hogy hagyják az országot. A halálos támadások nem csak a, keresztény, a, a keresztényeket mindig érintik. Hónapok óta azonban gyilkosságok, emberrablások erősödnek a keresztény családokkal szemben. Másfél millió keresztény volt valaha Irakban. A vallási tisztogatás, amelyet az iszlám extremisták indítottak el, azonban megtizedelték őket. Vajon az Európai Unió ezt a keresztény gyilkolást tétlenül nézi-e? főképviselő asszony, egy ilyen országban a keresztény közösségek számára biztosítani kell a toleráns jövőt. Egyébként Európában sem lesz biztonság. Köszönöm. Grazie, iniziamo adesso la Köszönöm szépen. Most a frakciós hozzászólások után az egyéni visz hozzászólások következnek. Mindenkit arra kérek, hogy tartsa be az időt, mert elég nagy késésben vagyunk. Basescu asszony lesz az első. Köszönöm szépen, tisztelt főképviselő asszony, tisztelt elnök asszony. A parlamenti és elnökválasztások március 7-én új koalíciókhoz és szövetségekhez vezetett, vezettek. Vannak olyanok, akik a régi koalíciót újítanák meg, megpróbálnak azonban egyes képviselőket, illetve egyes jelölteket meggyőzni arról, hogy egy másik koalíciónak legyenek tagjai. Nagyon is lehetséges az is, hogy az iraki biztonsági helyzet romlik, mert a választásokat egyes csoportok megtámadhatják, illetve belső feszültségek is kialakulhatnak. A fő probléma Bagdadban a következő. A népszavazás elhalasztása egy egyezményről az Egyesült államokkal, illetve a szén törvény eh, kérdése, nagyon, nagyon sok eh, halálos áldozat, illetve a halálbüntetések végrehajtása, a kínzások alkalmazása, eh, bizonyos vallomások kicsikarása érdekében, illetve az emberi jogi helyzet, valamint a korrupció. A legutó, legutóbbi eset például a korábbi eh, kereskedelmi miniszternek a letartóztatása. Meg kell próbálni egy átmenetet megvalósítani, és Románia ebben részt vesz. Az átmenetet Irakban, és az én országom bebizonyította azt, hogy felelős partner eh, ebben. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Gomes asszony a szó másfél percre as conquistas democráticas do povo iraquiano. Köszönöm szépen. A biztonsági helyzet valóban javult, de a demokrácia érdekében még nagyon sok mindent kell tenni, meg kell erősíteni, és ki kell terjeszteni a demokráciát. Az elmúlt hónapokban nagyon sok olyan szövetség született, amely segíthet megoldani az etnikai és vallási problémákat. Az új kurt párt is nagyon fontos annak érdekében, hogy a belső helyzet megszilárduljon. Ami a választásokat illeti, nagyon aggasztó az, hogy 500 jelöltet kihúztak a választási listáról, hiszen ez megint azt jelenti, hogy újabb konfliktusok fognak születni. A halálbüntetéssel kapcsolatban szintén nagyon aggályos a helyzet. El kell köteleznünk magunkat, mint ahogy Eston Baronő is elmondta, hogy függesszék fel, majd pedig szüntessék meg a halálbüntetést. Több ö, százezer iraki most is a szomszédos országokban él, és valószínűleg sohasem térhetnek haza a hazájukba. És hogyha mi az Irak elleni háborúban részt vettünk, és mi is felelősek vagyunk bizonyos szinten a problémákért, akkor most is fel kell lépnünk. Fel kell lépnünk a nők megsegítésében, a civil társadalom résztvevőinek segítésében, és el kell érnünk, hogy a civil társadalom és a humanitárius szervezetek megfelelőképpen működjenek. Itt egyaránt beszélek az iraki civil szervezetekről, illetve az európai civil szervezetekről, mert a civil szervezetek működése a demokrácia alapja. Köszönöm szépen! Poréba képviselői a szó egy percben, és mindenkit arra kérnék, hogy amennyiben felolvassa a hozzászólását, akkor követhető sebességgel olvassa ezt fel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eston Báronő. Több száz áldozat van, közöttük lengyel katonák is. Irak olyan ország, ahol a terrorista támadások gyakoriak, nem tartják tiszteletben a kisebbségeket, közöttük a keresztény kisebbséget sem. Kisebbséget sem. A korábbi évekkel összehasonlítva apró a fejlődés, de még mindig vannak öngyilkos merénylők, akik nem csak Irakban, hanem az egész régióban destabilizálják a helyzetet. A támogatók, szponzorok maguk segítenek a stabilitás megrendítésében, illetve a további romlásában. Szeretném arra kérni önt, hogy kicsit aktívabban járjanak el főképviselő asszony az, Európa, az Egyesült Államokkal való kapcsolatban, és fontos, hogy az Irak belügyeibe ne engedjék Irán beavatkozását sem. Csak így van, lesz lehetőség arra, hogy a régió stabilizálódjon. Köszönöm. Grazie. La parola all'onorevole Mela. Köszönöm szépen, Melanchon úr, egy percben la haute représentante nous ne partageons ni votre. Főképviselő asszony, nem osztozom az ön optimizmusában, sem Irakkal kapcsolatban, sem pedig a koalícióval kapcsolatban. Irakot elfoglalták és letámadták méghozzá olyan hazug információk alapján, mely szerint tömegpusztító fegyverek találhatóak Irak területén. Kifosztották az országot nagyon sok mindenkit megöltek, megosztott a társadalom, és nagyon jelentős kulturális örökség is elpusztult. Irakban egyszerűen diktatúra uralkodik, elkeserítő, igazságtalan és teljes a helyzet. Kérdezném, hogy mit tesz majd ön annak érdekében, hogy felelősségre vonja azokat az országokat, akik hazudtak Irakkal kapcsolatban, és akik holnap talán Jemennel kapcsolatban fognak hazudni, és ugyanazt teszik Jemennel, mint amit Irakkal tettek mi történik a, a különböző uránium fegyverekkel, illetve olyan nem konvencionális fegyverekkel, amiket bevetettek Irakban. Hogyan fogjuk elérni, hogy ezeket máshol ne vessék be? Hát nem hunyhatunk szemet a fölött, ami Irakban történt. Köszönöm szépen. Provera képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen. Mindannyian várjuk az elkövetkezendő iraki választásokat, mert ezek fontos lépést jelentenek a demokrácia irányába. Talán nem lesz feltétlenül szabad és őszinte és demokratikus ez a választás, de mégiscsak fontos, mégiscsak közelítheti Irakot a demokráciához, a biztonsághoz és a megfelelő élethez. Nagyon fontos, hogy segítsük az országban a hatóságok, az intézmények megerősítését. El kell érnünk, hogy az etnikumok és a vallási kisebbségek megfelelőképpen élhessenek. Tehát Irakban alapvetően meg kell reformálni a federális rendszert és ennek intézményeit. Meg kell néznünk, hogy ebben az egységes államban a régióknak mekkora szabadságot és autonómiát lehet adni. Egy esetleges Irakon belül létrejövő Kurdisztán kérdéséről is beszélnünk kell. Ebben a tekintetben várom Eston Báronő véleményét. Per un minuto e trenta. Köszönöm szépen. Most pedig Svensson képviselő kap szót másfél percre. Köszönöm szépen. Valóban erőszakról és katasztrófákról beszélünk, akár mikor Irak szóba kerül. Ez mindannyiunk számára egyértelmű, ugyanakkor az is egyértelmű, hogy Irak mégiscsak elindult a demokratizálódás útján. Az elmúlt évi választásokon több mint három millió nő is szavazhatott, teljesen átlátható és fair módon, sőt mégiscsak arab országról van szó. Ráadásul nők nem csak hogy választhattak, hanem a választások után fontos szerepet is betölthettek, ez azért szerintem reményre ad okot. A következő választások idén lesznek, és várjuk ennek is az eredményét. Egyébként az előző választásokhoz képest sajnos a jelenlegi választásoknál nagyon sok szunita képviselőt kizártak a választásokból. Almutlak, a Szunita párt vezetője elmondta, hogy őt is ugyanez a támadás érte, őt is kizárták a választásokról, és egyszerűen nem tud párbeszédet kezdeményezni. Hát hogyan fog így demokratizálódni Irak, kérdezem én. Számomra nagyon fontos, hogy Irakon belül az etnikumok és a vallások közötti kohézióra koncentráljunk. Eston főképviselő asszonynak pedig azt üzenem, hogy amikor etnikai kisebbségekről és vallási kisebbségekről beszélünk, akkor egyértelműen is keményen kell fellépnünk. A választások mindenképpen döntő fontosságúak lesznek Irak jövőjének szempontjából. Eston asszony. Ön hogyan vélekedik arról, hogy az Európai Unió mit tehet meg annak érdekében, hogy a lehető legjobb választások legyenek, hogy ez demokratikus legyen, és a lehető legtöbben részt vegyenek? Köszönöm szépen. Bácsitis úré a szó másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt főképviselő asszony, az elmúlt időszakban, években az Európai Unió nagyban erősítette a fellépését a közép-keleten. Nagyon sokat, mindig is nagyon nagy figyelmet szenteltünk Iraknak, és részt vettünk Irak újjáépítésében, a biztonság garantálásában és a béke helyreállításában. Belső konfliktusok, politikai konfliktusok alakultak ki az országban, és ez a politikai reformot akadályozza meg számos területen. Nagyon aggaszt bennünket az is, hogy egyes képviselőket vagy jelölteket eltávolítottak a választói listáról. A demokratizáció rendkívül fontos. Az Európai Uniónak és más partnereknek erre kell odafigyelniük, és ezt kell követelniük. Irakot emlékeztetni kell nemzetközi kötelezettségvállalásaira. Irak eh, hajlandó arra, hogy közelebbről együttműködjön az Európai Unióval véleményem szerint. Az egyetértési nyilatkozat, amelyet energia tekintetében múlt héten aláírtunk, az azt bizonyítja, hogy Irak kölcsönösen, el, kölcsönösen előnyös kapcsolatok építésében érdekel. Irak az stratégia szempontjából fontos, az energia ellátás szempontjából, és ez azonban összefügg az ország politikai, gazdasági és szociális stabilitásával, ami egyelőre nem valósult meg. Ez egy hosszú távú folyamat, és én azt gondolom, hogy az Európai Unió a főképviselőn keresztül és a nemzetközi közösség megoldást dolgozhat ki annak érdekében, hogy az emberi jogok és a jogállamiság érvényesüljenek Irakban. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Csárnecki úré a szó egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, alelnök asszony, főképviselő asszony, arra szeretnék utalni, hogy hogy a mai eh, hozzászólását kormányzási optimizmusnak lehetne tekinteni, azonban a választók Európában ennél többet várnak, és teljesen joggal. Nem csak arról van szó, ami elhangzik, hanem arról is, ami nem hangzik el. És az ön eh, beszédéből hiányzott eh, számomra az, hogy beszéljen azokról a kérdésekről, amelyek közvéleményt foglalkoztatják. Nálunk is például. Gondolok itt a kisebbségek üldözésére Irakban. Különös tekintettel a keresztény kisebbségekre. Ez tény. Az előttem szóló képviselő már beszélt erről, az egyik előttem szóló képviselő, és arról is beszélt, hogy Irán beavatkozik Irak ügyeibe. Ezeket a beavatkozásokat azonban részben ki is használja Irak. Ezt ki kell hangsúlyozni. Pontosan azért, mert az iraki hatóságok pénzügyi segítségnyújtást kapnak az európai közösségtől, és ezeket azonban nem megfelelő célokra fordítják, mint ahogy például fontos lenne a menekültáborokban. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Szólnik úrral Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy Irakot példaként lehetne említeni pontosan arra, hogy a, az ellenfelek egy országon belül vegyi fegyverekkel fenyegetik egymást nagyon súlyos döntéseket kell hoznunk, mert ha Irakról beszélünk, akkor több ezer katonáról is beszélünk, amerikai, lengyel, olasz katonákról, akik élni szeretnének, akik azért mentek családjuktól Irakba, hogy jó ügyet szolgálnak. És ma azt halljuk, hogy Irak demokrácia kiépítését kezdte meg. Tudom, hogy nagyon sokan aktívabb eljárást kérnek, várnak öntől, Eston asszony. Mi az Európai Unió aktivitását szeretnénk erősíteni? Az Európai Unió megfelelő feltételek mellett segítenie kell a Irakot, elsősorban a kisebbségek védelmét. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Cemka kolléga. Én magam is szeretnék köszönetet mondani. Érdekes, hogy csak lengyelek szólnak fel, de tény és való, hogy sok lengyel katona szolgál Irakban, és próbálja a biztonságot védeni. asszony, osztom véleményét, egy picit valóban javult a helyzet Irakban, de még mindig nagyon ingatag ez. Szeretném, ha az Európai Unió két dolgot konkrétan elvégezne, ez még hiányzik, nem is említettük ma még, de nagyon fontos a stabilizálódás és fejlődés szempontjából egy programot kell elfogadni, amely a fiatalok képzésére vonatkozik. Még mindig nincsenek orvosok, mérnökök, elegendő számban pedig fontos lenne. A másik dolog pedig a különböző kultúrákkal kapcsolatos, azzal, hogy a támaszpontokon, Babilonban védeni kell a kultúrát, ezt se feledjük el. A következő Rübés úr. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt Eston eh, Báronő. A kérdésem az energia mm, egyetértési nyilatkozatával kapcsolatos. Gondolja, hogy Öttinger úrral vagy de Hucht biztos úrral előrébb juthatnak az együttműködés során. Azaz a gazdasági erősödés Irakban is stabilitást indítana el. Az energia azt jelenteni, hogy európai berendezések szállításával az ottani energiatartalékokat jobban ki lehetne használni. Másrészt pedig a, onnan szerezhetnénk mi be az energiát cserébe, és ez egy valóban mindkét fél számára előnyös helyzet lenne. A következő hetekben talán észszerű lenne ezt felvetni. Köszönöm. Grazie. Eh, gli interventi sono terminati. Köszönöm szépen. Többen nem kértek szót a spontán hozzászólások eh, lehetőségénél, úgyhogy Eston Báron a szó, hogy lezárja ezt a vitát, parancsoljon. Tisztelt elnökasszony, köszönöm szépen, és köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek is ezt a nagyon fontos és érdekes vitát. Nézzük meg, hogy mik azok a témák, amiket kiemelhetünk, mik azok az aggályok, amiket többen is megismételtek. Valóban úgy látom, hogy a kisebbségi kérdések nagyon foglalkoztatják a tisztelt képviselőket. Szeretném elmondani, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodásnak igenis fontos része az, hogy garantáljuk a az emberi jogok betartását, tehát a megállapodásnak nagyon fontos része az emberi jogi rész. De természetesen ígéretet teszek arra, hogy jobban oda fogok figyelni a kisebbségek kérdésére. Értjük ezt a kérdést, és tudom, hogy mennyire fontos ez a téma. Volt egy másik téma is, amit többen is felvetettek, ez a halálbüntetés kérdése. Valóban több alkalommal kértük, hogy a halálbüntetést függesszék fel, pontosan azon okokból, amiket nagyon helyesen felsoroltak itt a tisztelt képviselők. Valóban a politikai folyamatokat meg kell erősítenünk Irakban, ez rendkívül fontos célkitűzés minden egyes fellépésünkben. Azt is biztosítanunk kell, hogy az elkövetkezendő választásoknál egyértelmű legyen Irak számára, hogy mi mit szeretnénk elérni. Értem az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat, Kostai Stevenson kollégák hozzászólását, hogy valóban aggályos az, hogy bizonyos jelölteket kizártak a választásról. Mindig is előfordultak egyébként az előválasztási eljárásoknál ilyen események, és voltak, akik fellebbeztek ezzel kapcsolatban. Hát remélem, hogy most is igazat kapnak, és indulhatnak majd a választásokon. Mi az EU-s missziónkat a jövő héten indítjuk el, tehát a választások előtt 6 héttel. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy tényleg a helyszínen figyeljük a választást megelőző folyamatokat, amik szintén nagyon fontosak. Bízunk abban és reménykedünk abban, hogy az iraki hatóságok megfelelőképpen fogják majd végrehajtani a választás előtti és a választási folyamatokat, és hogy számukra egyértelmű lesz, hogy mi mit szeretnénk. Több képviselő említette az energia megállapodása kapcsolatos kérdéseket, és azt, hogy ez mennyire fontos. Azt hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy mi a célunk ezzel. Irak nagyon fontos ország az energia szempontjából, és mi a teljes Irakot képviselő kormányjal szeretnénk kapcsolatot tartani, tehát egy egységes és szuverén államként támogatjuk Irakot. Hallottam amit többen elmondtak azzal kapcsolatban, hogy egy kicsit javítani kellene a kapcsolaton, előrébb kellene vinni, erősíteni kellene a kapcsolatot Irakkal, és hát a biztos jelöltünk igenis foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. A biztonsági témánál nagyon sok olyan korlátozás és kihívás van még, amivel Iraknak szembe kell néznie. Én személy szerint bízom abban, hogy Iraknak is érdekében áll megoldani ezeket a problémákat, tehát hogy Irak is felismeri, hogy saját érdeke megoldani a problémákat. Az ENSZ segítő akciói is rendkívül hatékonyak voltak, és hozzájárulnak ezekhez a folyamatokhoz. Természetesen nem azt várom, hogy most rögtön a választások előtt magas szintre emelkedjen az EU és Irak közötti párbeszéd, de várunk. Szeretnék az energia együttműködésről még néhány szót szólni. Úgy véljük, hogy egy integrált és átfogó iraki energiapolitika része lesz ez az MOU. Tehát Iraknak és az Európai Uniónak jobban együtt kell működnie, és itt ki kell térnünk a nap és a szélenergiára, tehát a megújuló energiaforrásokra, valamint az energiahatékonysági intézkedésekre is. Remélem, hogy a technológiai, a tudományos és az ipari együttműködés is jobban megvalósul majd az EU és Irak között az elkövetkezendő hónapokban, de hát erről is szóltam már. Lépjünk tovább nézzük azt, hogy a delegációnkat, nem olyan rég a delegációnk látogatását törölték néhány hónappal ezelőtt, hát ez valóban nem jó irányba mutat, de most viszont a jövő héten elindul a választás ellenőrző misszió, úgyhogy mégiscsak ott lesznek Irakban a parlamenti képviselők, és ez a misszió rendkívül fontos misszió, hogy meg tudjuk figyelni a választási eseményeket, mint ahogy mondtam, nem sokára el is indul ez a misszió. Aztán a különböző katonai erők visszavonásával kapcsolatban ugye a 2010. augusztusi dátum elhangzott Obama elnök szám, szájából, hát úgy tűnik, hogy a választások után felgyorsulhat majd a katonai egységek visszavonása Irak területéről. Már többször említettem, hogy a választás ellenőrző csoportunk nem sokára elindul a helyszínre, és akkor reméljük, hogy ők minden témával foglalkoznak, amit itt a képviselők felvetettek az Ashrafi menekült táborról is tárgyalunk Irakkal, tudjuk, hogy ez összetett kérdés, és azt kérjük Iraktól, hogy a nemzetközi szabályoknak és jognak megfelelően és erőszakmentesen kezelje ezt a menekült tábort. És most visszatérve oda, honnan kiindultunk, igenis optimista vagyok, nagyon komoly előrelépések történtek. A képviselőkkel nem feltétlenül értek egyet abban, hogy ezek mennyire nagy előrelépések, szerintem igenis nagyok. Megnyílt a lehetőség, hogy jobb együttműködés legyen az EU és Irak között, ki is kell használnunk ezeket a lehetőségeket. Meg kell néznünk, hogy mik aggasztanak minket, a kisebbségi jogok, az emberi jogok, a halálbüntetés kérdése, az, hogy megfelelő energiabizslági és energiaellátási együttműködés legyen Irak és EU között, tehát mindezekben a témákban jobban együtt kell működni az iraki kormányjal. Az elképzeléseinket, az elvárásainkat egyértelműen közölni kell, és azt is, hogy mi békés és demokratikus Irakot szeretnénk, és hogy ezért dolgozunk. Köszönöm. Grazie, vicepresidente. La discuss- Köszönöm szépen. Az alelnök asszonynak, ezzel a vitát lezárom, az ülést megrak, eh, berekeztem eh, 21 óráig.